keep talking, have to keep coming with the, the the, the base camp. Ladies. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdjük el a munkánkat. Logisztikai problémák merültek fel, és ezért kezdjük meg a munkánkat egy kicsit később. Tehát lerövidítem a bevezető megjegyzéseimet. Annak érdekében, hogy behozzuk az így elvesztegetett időt. A workshopunkat az Európai Parlament szervezte meg a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság kérésére. És igazából ez egy magas szintű kerekasztal, tulajdonképpen nem is egy workshop, itt a balomon a kereskedelmi biztos Karel de Gucht ül, valamint Ukrajna miniszterelnök helyettese. Tehát láthatják, hogy nagyon magas szintű ülésről van szó. Kétoldalú kapcsolataink Ukrajnával ennek a szakbizottságnak a napirendjén folyamatosan szerepeltek ebben a parlamentben az utóbbi időben. A keleti partnerség létrehozása óta, tehát 2009 óta az Intaszakbizottság folyamatosan konstatálta, hogy mennyire fontosak a kereskedelmi és gazdasági kérdések a társulási megállapodásban Ukrajnával. Felismertük azt is, hogy ki lehetne bővíteni ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat. Nagyon szoros figyelemmel kísértük az átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalásokat, és ez a témája a mai rendezvényünknek is. Tehát a szabadkereskedelmi megállapodás. Ki is jelöltük már az előadónkat, Pavel Zalewski úr személyében, aki a jobbomon ül, a népárt képviselőjeként, tehát ő ennek a témának az előadója, és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság alelnöke is egyébként. Azt hiszem, ő is egyetért velem abban, hogy egy ilyen mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás aláírása azt jelezné, hogy Ukrajna közelebb került az Európai Unióhoz, az európai integráció útjára lépett, és ez természetesen hasznos lenne a vállalkozások számára is, valamint ösztönözni az országot, hogy a gazdasági és intézményi reformokat tovább folytassa, a jogállamiságot erősítse, és az üzleti környezetet javítsa. Nagyon fontos tehát ez a feladat, a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, illetve a helyzet bemutatása. Kiváló szakértőket hívtunk meg. Először két úriember szól majd, akik az elmúlt hetekben, napokban, és mondhatom azt, hogy akár órákban is, nagyon aktívan dolgoztak, hogy az utolsó centimétereket is sikerüljen leküzdeni, és eljussunk az aláíráshoz, tehát Karel de Gucht kereskedelmi biztosról van szó, illetve Andrei Klujevről, aki Ukrajna miniszterelnök helyettese, és ő felel a gazdasági fejlesztési és kereskedelmi kérdésekért. Megköszönöm nekik, hogy eljöttek. A lengyel elnökség számára is fontos prioritás az Ukrajnával kötendő szabadkereskedelmi megállapodás, és ezért nagyon-nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk Márcsin Korolecs, aki államtitkár helyettes a Lengyel Gazdasági Minisztériumban. Megköszönöm neki is, hogy eljött hozzánk. Végül pedig egy nagyon ismert lengyel professzor urat is meghívtunk, aki parlamenti képviselő, szakértő, Marek Dabrowski úrról van szó. És az ő hozzászólása biztos, hogy kibővíti ismereteinket, egy kicsit majd felkavarja a vitát, az eszmecserét a mai délelőttön. A következőt javaslom. Osszuk két részre a mai ülésünket. Először hallgassuk meg politikai szakértőinket, előadóinkat, és legyen ez után egy rövid eszmecsere. A második részben pedig meghallgatjuk a szakértői véleményt Dabrowski úrtól, illetve lesz egy második kérdés-válasz rész, ahol Balázs Péter úr is részt vesz, aki főigazgató helyettes az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatóságában, valamint Valeri Platnicki, aki az ukrajnai gazdasági minisztériumot képviseli. A rendelkezésre álló nyelvek, amelyeken a tolmácsolást hallgathatják, a szokásos nyelvek, amelyek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban használatosak, valamint az ukrán nyelv. A teljes meghallgatás az interneten is követhető, kérek mindenkit, hogy legyen erre figyelemmel. Tehát akkor további késlekedés nélkül meg is adom a szót Degux biztos úrnak, aki gondolom tudják, hogy rendszeres vendégünk ebben a szakbizottságban. Megköszönöm még egyszer biztos úr, hogy eljött, és kb. 15 percre öné a szó parancsoljon. Mr. Chairman Moreira. Köszönöm Moreira elnök úr, Klujev miniszterelnök úr, Marovszki miniszter úr. Üdvözlöm Önöket! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! 20 évvel ezelőtt Ukrajna függetlenné vált, szabaddá vált. Mindenki egyetért azzal, hogy történelmi fordulat volt az Ukrajna életében, de Európa számára is. Ma, 2011-ben egy másik Ukrajna gazdaság történetének egy másik fordulópontjához érkeztünk, egy kereskedelmi megállapodás jelenti ezt a földkövet Európával, amely átfogó szabadkereskedelmi övezet kiterjesztését jelenti a társulási megállapodással együtt. Ez a gazdasági reformok tervrajza lehet, és a végrehajtás keretét is nyújtja Ukrajna számára. Egy olyan megállapodás, amely új szintre viszi a kereskedelmet, a beruházásokat és a gazdasági növekedést. Új gazdasági szabadságot jelent az ukránok számára, ez a megalapodás a gazdaságaink egymáshoz való, egymásból való integrálását jelenti, új lehetőségeket nyit meg Ukrajna számára és az európai gazdasági ö, szereplők számára is. Röviden, ez a megalapodás Ukrajna jövőjének és ö, boldogulásának kulcsa lehet hullámokban kínáltuk egymás után a segítséget a keleti partnereinknek. Számunkra a gazdasági együttműködés, különösen a szabadkereskedelmi együttműködés a partnerek döntésének függvényében kínált lehetőség világszerte. Azért van ez így, mert a szabadkereskedelmi területek bebizonyították, hogy hozzárultak a gazdaság modernizálásához, a tőkebefektetés növelése az Európai Unióból kiindulóan. A megal az egy a társulási megállapodás megkötése az európai támogatás, a keleti szomszédok nyújtott támogatás egy újabb szakaszát jelenti. A vezetők Varsóban találkoztak nem régiben, és megerősítették vállalásaikat a gazdasági együttműködés és a politikai együttműködés mellett. Az ökránval kötött társulási megállapodás amelynek része a szabadkereskedelmi együttműködés az európai szomszédságpolitika fontos eleme. Ezért tájékoztam önöket örömmel arról, hogy tegnap este Klujev miniszterelnök úr és jó magam megállapodásra jutottunk, minden elemét tekintve a, a kereskedelmi megállapodás végleges formájának, egyes, persze egyes technikai elemeket finomítani kell, de a lényegi megállapodás gyakorlatilag készen áll, és most már csak az ukrán vezetésen áll, hogy megteremtse azokat a politikai feltételeket, melyek révén a megállapodás létrejöhet. Remélem ez nem, nem sokára megtörténik. Ez a kereskedelmi megállapodás meg, lehetővé teszi, hogy a társulási megállapodást is lezárjuk, beleértve azokat a mérhajtó szabadságkereskedelmi területre vonatkozó elemeket, amelyeket a év végéig tervezünk befejezni. Feltéve persze, hogy a politikai feltételek addigra megvalósulnak. Pontosan miben, mi, miről is tárgyalunk? A klasszikus kereskedelmi megállapodások a szolgáltatások és javak előtti piac megnyitást jelentik, például az import vámok eltörlését, ám ezek a tárgyalások ennél sokkal szélesebb körűek. Foglalkoznunk kell a határon túli kérdéseket is a kereskedelem elősegítés érdekében például. Az EU-ba induló export tekintetében az ukrán tej és hústermékek tarifáit el kell törölni, ugyanakkor bizonyos egészségügyi sztenderdeket be kell vezetni. Rendben van, hogy a tarifát eltöröljük, ám hogyha Ukrajna például hús terméket akar exportálni Európába, és nem tartja be az Európai Unió például a marhahúsra vonatkozó egészségügyi szabályát, akkor semmit sem érnek ezek a könnyítések. Az ukrán szabályokat és jogszabályokat az Európai Unió kereskedelmi szabályához kell igazítani. Nagyon fontos fejezete tehát a jogharmonizáció e- ezen folyamatnak. Ez azt jelenti, hogy az ukrán gyártók az EU normákat kell, hogy teljesítsék, oly módon, hogy az ukrán szabályokat teljesítik. Az importvámok eltörlése, amelyről már említést tettem, azt jelenti, hogy az európai piacra, a legnagyobb, világ legnagyobb és leggazdagabb piacára való belépésnek akadályait el, eltűnnek. A társulási megalapodás nagyon széles körül lesz, például a közbeszerzések vagy a versenyszabályok is beleesnek. Ez azt jelenti, hogy azok a szabályok, jogszabályok és gyakorlati végrehajtás, amely a, a versenyt, illetve a, a kormány beszerzéseket, közbeszerzéseket illeti, hasonlóak kell legyenek az EU-ban érvényesülőkhöz. Az ilyen jellegű megalapodással az Európai Unió eddig példátlan mélységű bejutást biztosít saját piacára. A lehető, az EU által valaha kötött legmérehatóbb és ambiciózusabb megállapodása a gazdasági integráció mélységét illetően, nem feltétlenül a volument illetően. Ezért törekedtünk, hogy a lehető legmélyebb, legszélesebb körű megállapodás jön létre. Egy TCFTA, ahogy a bizottság zsargonyában nevezzük. Mit jelent ez az üzleti, a vállalkozások számára Ukrajnában? Azt szeretnénk, hogyha átlátható piacon létre a fogyasztók, a befektetők és a és a mind a, két, mind a két piacon működő vállalatok számára. Az, hogy Ukrajna megújítja szabályait és jogszabályait, egy előre látható, átlátható reform végrehajtási tervet is létrehoz. Ez stabil tervezet lehet Ukrajna számára a szabályozási környezet megújítására. Egy átlátható forgatókönyvet hoz létre a vállalatok számára, akik meg tudják, előre tudják látni, milyen reformlépések várhatók, és milyen jogkormányzatos lépések naptára látható előre. A stabilitás, átláthatóság, kockázatcsökkentés azok a kulcsszavak, melyeket keres a modern befektető a pénzügyi piacok, versenypiacokon. Jól tudjuk, hogy Ukrajnának több befektetésre van szüksége, hogy gazdaságát modernizálni tudja, és szerkezetváltást tudjon végrehajtani. Jól tudjuk, hogy a tőkepiacok nagyon nehéz elérni ezekben a nehéz gazdasági időkben. Ezért megállapodásunk egy erősebb külső ö, támaszkodási pontot jelent az ukrán gazdaság számára, és egyfajta garancia is arra, hogy a reform folyamat tovább folyik, és ez nagyon fontos az európai befektetők számára. Hölgyeim és uraim! Itt az Európai Parlamentben nem kell senkit sem emlékeztetnem arra, hogy gazdasági tevékenységünk egy szélesebb körű politikai kontextusba ágyazódik. Nem rejtem véka alá, hogy megkérdőjelezték tárgyalásaink eredményességét a legfrissebb politikai fellémények Ukrajnában. De ahogy Esten asszony mondotta, nem szabad rácsapnunk az ajtót partnereinkre. Tovább kell tárgyalnunk a kereskedelmi tárgyalásokat a szélesebb körű társulási megállapodás keretében tartva, és ezt napirenden tartva Ukrajnával kapcsolatban. Csak ha már körvonozódott a megállapodás, és ezt az asztalra tehetjük, ahogy ezt ma tesszük, akkor tettünk meg mindent, amire lehetség, ami lehetséges, és tudjuk felvázolni, hogy mi az, amit elveszthet a másik fél, ha nem jutunk dűlőre. A tegnapi tárgyalások alapján technikai szinten le tudjuk már most zárni a társulási megalapodást beleértve évvégéig a méreható kereskedelmi megalapodást is. Ezt követően meglátjuk, hogy hogyan alakul a térkép a politikai térkép. Hogy ismerjük, Klujev miniszter és én is jól tudjuk, hogy ezt a két oldalú kereskedelmi megállapodást nem egy vákumban tárgyaljuk meg. A globális gazdaság nehéz időket él át. A gazdasági talpraállás még nem stabil, a több oldalú tárgyalások elakadtak, tíz év kereskedelmi megállapodások elakadtak, és protekcionista intézkedések terjednek világszerte ugyanakkor Európa aktívan harcol a protekcionizmus ellen továbbra is. Néhány nappal ezelőtt Európai Bizottság kiadta a legfrissebb monitoring jelentését a gazdasági, gazdasági korlátozások tárgyában. Megállapítottuk, hogy az elmúlt évben 130 kereskedelem korlátozó intézkedés körül bevezetésre az EU kereskedelmi partnereinek körében, ez 30%-os növekedés. A gazdasági talprálás sok országban nem vezetett e- ezen korlátozások elvetéséhez. Csak 17%-a ezen intézkedéseknek került kivonásra a gazdaság a válság óta. Ugyanakkor a kereskedelem kiváltó politikát vezetik be nagyon sok országban, helyi gyártású termékeket követelnek meg a közbeszerzéseknél nagyon sok országban. A kormányok nem tartották be ígéreteiket, ezért az EU továbbra is figyelmezteti kereskedelmi partnereit, a vállalásaikra. Hölgyeim és uraim, az a munka, amelyet miniszter elnök helyett és én elvégeztünk, a két oldalú kereskedelmi kapcsolatok révén kapcsolódik ahhoz a nemzetközi erőfeszítésen köz, amely a protekcionizmus ellen igyekszik hatni. Fontos, hogy a gazdasági kihívások fényében Európának megvan az önbizalma és a bátorsága, hogy nem a protekcionista védelem vástjai mögé vonul vissza. Számunkra nem megoldás a zárt piac, mert jól tudjuk, milyen kockázatokat hordoz ez. Mi kifelé nézünk, a kereskedelem megnyitásának lehetőségeit hangoztatjuk. A kereskedelem folyamát szeretnénk fenntartani a gazdasági nehézségek ellenére, sőt, azok miatt törünk láncsát a kereskedelem mellett. Az Ukrajnában folytatott kereskedelmi megállapodás tökéletes példája a kettős nyerő játszmának a mély és átfogó kereskedelmi területre vonatkozó megállapodás, amely célunk a társulási megállapodás keretében, kölcsönös gazdasági előnyöket hordoz nekünk is, meg Ukrajna számára is. Megnyitja egymásról a piacainkat, modernizálja és diversifikálja az ukrán gazdaságot, és mindennél fontosabb az, hogy mérföldkő lesz közös európai értékeink és normáink terjesztésében. Remélem, hogy a következő napokban és hetekben olyan politikai környezet jön létre, amely révén valóban aláírható lesz ez a megállapodás. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Hát ennél jobban nem is lehetett volna ezt megoldani. Azok a bejelentések, amelyek arról szóltak, hogy mi történik a, kereskedelmi, a megalapodás kereskedelmi elemeiről szóló tárgyalásokkal, és hogy ezek folytatódnak, ez nagyon jó hír, és az, hogy ön ezt a bejelentést itt a parlamentben tette, meg még jobb látható, ez a parlament számára a kereskedelem politikában egy nagyon fontos elem. Köszönjük, hogy úgy döntött, hogy így teszi meg ezt a bejelentést a parlamentben. Most pedig hallgassuk meg Andrik Krujevet, aki a miniszterelnök helyettes, a gazdasági fejlesztési és kereskedelmi kérdésekért felelős miniszter Ukrajnában. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi az ő mondani valója, mit gondol ő a tárgyalások lezárásáról. Uram, parancsoljon! Kedves elnök úr, de biztos úr, hölgyeim és uraim! Először is nagyon megköszönöm a kerekasztal szervezőinek a munkát, és azt, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy egy ilyen fontos, nagy jelentőségű találkozón szólhassak és beszélhessek az EU és Ukrajna közötti e, kereskedelmi kapcsolatokról, illetve egy mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről. A tárgyalásokat 2008-ban kezdtük, és megerősíthetem önöknek, hogy az elmúlt éjszaka nagyon intenzív tárgyalások után sikerült az összes függőben maradt kulcsfontosságú kérdést lezárni. A szabadkereskedelmi megállapodás megkötése előtt tehát nem maradtak akadályok. De Gucht biztos úr, tehát, eh, ahogy elmondta, megnyitotta a utat a megállapodás véglegesítése előtt évvégéig le lehet ez zárni. Szimbolikus eseményről van szó, mindkét fél nagyon nehéz belső átalakutásokon és reformokon megy keresztül jelenleg. A szakértőknek azt az utasítást adtuk, hogy az összes apró technikai részletet véglegesítsék a lehető leghamarabb. Szeretném felhasználni ezt a lehetőséget, hogy hálámat kifejezzem Döguk biztos úrnak, kollégámnak, aki nagyon konstruktív és nagyon pragmatikus álláspontot képviselt végig. Ami a tárgyalási folyamatot illeti, hát gyakorlatilag három és fél évnyi munkáról van szó. Ez a három és fél év megmutatta, hogy az EU és Ukrajna között potenciálisan rengeteg kereskedelmi lehetőség van, a tőke, a szolgáltatások szabad áramlására vonatkozóan, és ezeket a lehetőségeket még nem használtuk ki, így most fokozatosan majd a megállapodás megkötésével Ukrajna be tud lépni az EU belső piacára, egészen addig, amíg a teljes mértékű gazdasági integrációt megvalósítjuk. Segítjük tehát az állampolgárok jólétét az EU-ban és Ukrajnában is. De persze nem lennék őszinte, ha nem ismerném el, hogy a tárgyalások időnként nehezek voltak, Szerencsére mindkét oldalon megvolt a politikai szándék, és így sikerült elérni a célunkat. A kereskedelem liberalizációját, a szolgáltatások kereskedelmét, aztán az energia együttműködés, a földrajzi megjelölése, kereskedelmi védelme, a versenypolitikai szabályok, az állami segítségnyújtásra vonatkozó szabályok, például olyan témák, amelyeket időnként kemény, amelyek kemény diónak bizonyultak, valamint a kereskedelem technikai akadályai is. Persze nem lehet minden gondot megoldani azonnal, és úgy gondoljuk, hogy lesz egyfajta átmeneti időszak, ami az árok és szolgáltatások kereskedelmére vonatkozik. Ez alatt az átmeneti időszak alatt Ukrajna nagyon szorgalmasan fog azon dolgozni, hogy hozzáigazítsa jogszabályait az EU közösségi vívmányaihoz. Meg kell, hogy értse mindenki, hogy bármilyen tárgyalás eredménye mindig csak kompromisszum lehet. A diplomácia történetére, ha visszatekintünk, akkor nem találunk szinte egyetlen egy esetet sem, amikor két fél közötti vagy több fél közötti tárgyalások eredménye pontosan az lenne, ami az egyik fél eredeti szándéka volt. És én azt kell, hogy mondjam, a mostani kompromisszummal nagyon elégedett vagyok. Szeretnénk tehát még egyszer hivatalosan is, és nagyon őszintén megköszönni Dögucht úrnak azt, hogy ennyire hozzájárult, ennyiben hozzájárult a tárgyalások sikeréhez. Voltak előnyök és hátrányok, e, lesznek ennek a megállapodásnak is előnyei és hátrányai, de általában e, nagy részben az EU és Ukrajna előnyére szolgál majd ez a megállapodás. Nem csak az ukrán fél érdekeit tükrözi, hanem az EU fejlesztési érdekeit is tükrözi. Ukrajnát természetesen érdekli az EU piaca, hiszen itt 500 millió személyről van szó, viszont az EU is kedvezményes hozzáférést kap az ukrán piachoz, ahol sok fejlesztési lehetőség van, humán erőforrás, mezőgazdasági és ipari erőforrások. Ma a külkereskedelem aránya az EU országok és Ukrajna között kb. a kereskedelmünk 30%-a. Ezzel a megállapodással több problémát meg tudunk majd oldani. Sok ukrán exportőr ugyanis gondokkal küzd, amikor az EU piacra akar importálni, és fordítva. Tehát ez a megállapodás mindenki számára előnyös lesz. Ahogy a bizottság ezt értékelte a tárgyalások során, valóban az a javaslat, hogy a legmagasabb fogú kereskedelmi liberalizációt valósítsuk meg, ez következik majd be. Az EU-n kívüli országok közül ez az az eset, amikor a legmagasabb szintű liberalizáció valósul meg. A vámkérdések is részeit képezik ennek a megállapodásnak. Így nem az exportot növeljük, az innovatív technológiák exportját, hanem ezeknek az importját, és így lehetővé teszi, lehetővé teszi ez a saját ágazataink továbbfejlesztését, a gazdasági növekedés elérését. Nagyon kemény és komoly feladatok várnak még ránk, hogy az ukrán gazdaságot működőképessé tegyük ebben a nehéz helyzetben, illetve a megállapodás megkötése után. Mire gondolok? Arra, hogy a jogszabályainkat hozzá kell igazítani az EU-s jogszabályokhoz, valamint rendszer szintű reformokat kell végrehajtanunk. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy az ukrán oldal most a gazdaság teljes spektrumára kiterjedő reformokat hajt végre. Minden területet megreformálunk, amelyre ez a megállapodás vonatkozik. A jogszabályok harmonizációjának új szakasza is nem sokára elkezdődik. Tehát hozzáigazítjuk az EU közösségi vívmányaihoz a, az ukrán jogszabályokat, valamint természetesen figyelembe vesszük a most megkötött megállapodás feltételeit is. A nemzetgazdaságunkat tehát fel kell, készülni, fel kell készíteni arra, hogy az EU-val ezt a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése után működőképes legyen. Előnyöket, az előnyöket ki kell, hogy tudjuk használni. Több lépést is tervez a kormány, amelyek megtételével meg tudjuk majd oldani a problémákat, például az élelmiszerek minőségét javítsuk, amelyeket exportálunk, a fogyasztóvédelmi szempontokat megerősítjük, az ukrán exportőrök tájékoztatását erősíteni kell, valamint az ukrán gazdaságba való befektetők pozícióját erősítjük, az EU akihez igazítjuk a jogszabályokat, ahogy mondtam, az ukrán vállalkozások versenyképességét belső és külső piacokon növeljük. Amikor a szabadkereskedelmi térségről beszélünk, akkor itt nem csak a gazdasági tényezőket kell figyelembe venni, hanem a politikaiakat is. Ukrajna bizonyos problémákkal néz szembe, de mégis azt arról tesz tanúbizonyságot, hogy szeretne csatlakozni azon európai országok körébe, amelyek magas szintű demokráciát értek el, gazdasági növekedést és jólétet valósítottak meg. A történelmünk és alapértékeink közösek. Ha megkötjük a, az a, a társas, társasi megalapodás megkötésével, a szabadkereskedelmi térség létrehozásával, azt hiszem az első fontos lépést tesszük meg az EU-hoz való közeledésben, és nagyon hálásak vagyunk az önök segítségéért. Köszönöm szépen. Megköszönöm önnek, tisztelt Kliójev úr. A taps muta, elmond, magát beszél. Most pedig hallgassuk meg a lengyel soros elnökség képviselőjét, hiszen hatalmas politikai befektetést tettek a, az ukra, a keleti partnerség megerősítésébe, és így módon ez a siker az ő sikerük is. Gratulálok! Karlovec úrnak, a Lengyel Gazdasági Minisztérium államtitkárnak adom meg a szót. Elnök. Negociatorom. Elnök úr, köszönöm. A siker a tárgyalókat illeti mindenek előtt, de Gucht biztos urat, és Klujev miniszterelnök helyettes utalat. Köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésre. Úgy gondolom, hogy a biztos úr is, meg a miniszterelnök helyettes úr is nagyon jó híreket hozott, ami abban a tényben csúcsosodik ki, hogy lezárultak a tárgyalások. A mostani napok politikai eseményei ezen tárgyalásokat és általában a szélesebb körű társulású megállapodás vonatkozó tárgyalásokat új megvilágításba helyezik. A biztos úr, ahogy elmondotta, mostantól az a feladat, hogy úgy működjünk együtt, hogy olyan politikai feltételek valósuljanak meg, melyek révén aláírhatjuk, elfogadhatjuk ezt a megállapodást. Ahogy mi látjuk, a tárgyalások, az FTA-re vonatkozó tárgyalások lezárása Ukrajna és az EU között és ennek a kievi, ezért decemberi kievi csúcson való jóváhagyása nagyon fontos lépés lehet a keleti partnerség céljainak beteljesítésében. A lengyel elnökség arra törekszik, hogy stabil, előrelátható tervet nyújtson a szomszédság politika számára, úgy a keleti, mint a déli szomszédságra vonatkozóan. A biztos úr kifejtette hogy a, a kereskedelmi kapcsolatok célja az, hogy egy méreható, átfogó szabadkereskedelmi megállapodás jöjjön létre. Ez nem csak a kereskedelmi korlátok fokozatos lebontását jelenti, hanem cél az is, hogy a szabályozók harmonizációja megvalósuljon a határátlépési vámeljárások, versenyszabályok, versenypolitika, közbeszerzési politika és vonatkozó szabályok tekintetében is harmonizáció álljon be. Szeretném felhívni a figyelmünket arra, hogy Ukrajna ö, partnereink közül élen jár a jogharmonizáció tekintetében. Ukrajna ezen túl nagyon fontos lépéseket tett a gazdasági integráció, globális gazdasági integráció irányában, melyekre jó példa az, hogy az ország a WTO tagja lesz 2008-ban azóta már az. Ukrajna fokozatosan alakítja át jogrendszerét a nemzetközi sztenderdek és az Európai Uniós normák bevezetésével, pedig példával, azon normák és standardek elfogadása tekintetében, amelyeket az OECD val magáénak. Ukrajna a kölcsönös adóigazgatás segítségnyújtás vonatkozó egyezményt írt alá, és fogadott el a közelmúltban, és az OECD iránymutatásait is elfogadta a nemzetközi vállalatokra vonatkozó szabályozására vonat, illetően. Az ukrán hatóságok ö, pedig elkezdték a munkát az OECD egyezmény elfogadása érdekében, mely ennek célja a, a korrupció, illetve a tiszt, állami, állami igazgatásban megvalósuló visszaélések kiiktatása, ezt az ukrán zsargon korrupcióellenes intézkedés csomagnak nevezi. Tehát nagyon mélyen részt vesz Ukrajna az OECD munkájában, illetve követi annak eredményeit, és remélem, hogy ez az együttműködés tovább bontakozik majd. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió is és Ukrajna is nyertese lehet annak, ha megkötjük ezt a megállapodást. És a szabad kereskedő megállapodás lehetővé teszi, hogy Ukrajna fokozatosan beép, beleépüljön az Európai Uniós piacokba. A javak és szolgáltatások kereskedővel szembeni korlátok leépítését jelenti ez egyrészt, másrészt befektetések fokozása. Ez a, az Európai Unió vállalkozói, vállalatai és befektetői számára is előny, meg Ukrajna számára is és általában javul az üzleti környezet. A vállalatok ö, biztonságosabb termékekhez, a fogyasztók biztonságosabb termékekhez juthatnak majd így, és a szellemi tulajdon jogainak védelme is megerősödik. A szabadkereskedő megállapodás ajlárása révén pedig az Európai Unió egy olyan piachoz, piacra léphet be, ahol majdnem 50 millió fogyasztó él, valamint lehetőséget kap olyan beruházási projektek végrehajtására, melyek ebben a gazdaságban valósulnak meg, olyan gazdaságban, amely a GDP 5%-ával növekszik, növekedhet ebben az évben. A gazdaság növekedési kilátásai és az ukrán piac mérete az európai vállalatok számára nagyon fontos növekedési potenciált és potenciális bevételeket jelenthetnek ugyanakkor azon, Ukrajna azon túl, hogy liberalizált módon juthat be korlátok nélkül az európai piacokra, ezentúl azáltal, hogy az üzleti élet szabályozása átláthatóbbá válik, szintén nyertese ennek a megállapodásnak sokkal több külföldi beruházást vonzhat magához, különösen fontos lehet ez az infrastruktúrális beruházások tekintetében. Az pedig, hogy a vállalatok új normákat, sztenderdeket vezetnek be, a gazdasági fejlődés motorja lehet. Az OECD szabályok végrehajtása már megvalósult Ukrajnában, megvalósult Ukrajnában. A következő lépés a szabadkereskedelmi tárgyalások lezárulása után a gazdasági együttműködés javítása és a vállalkozási környezet javítása lehet illetve az, hogyha az Európai Unió és Ukrajna a beruházások, befektetések védelmére vonatkozó megállapodást is aláírja. A lengyel tapasztalat, az elmúlt 10-20 év lengyel tapasztalata azt mutatja, hogy a, a belső piachoz való csatlakozás a gazdasági növekedés legjobb motorja, és a stabilitás, a biztonság legjobb letéteményese. Ezért a lengyel tapasztalat alapján mondhatom azt, hogy a ukrán gazdaság az EU-hoz való integrációja mind a két fél érdekét szolgálja hosszú távon is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Korolács úr, ezzel lezártuk a legmagasabb rangú politikai szakértőink meghallgatását. Van néhány percünk, ugyanis Degukt biztos úrnak nem sokára el kell menni, de még néhány percünk van a kérdések és válaszok részben. Ezt tudtuk már az elején, hogy a biztos úrnak nagyon sok a dolga, és hamar el kell mennie, de az INTA szakbizottság képviselői még kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket tudjanak intézni a szakértőinkhez. Azt javaslom, hogy mihez a biztos úrnak menni kell, először távirati stílusban hozzáintézzünk kérdéseket, Pavel Zalewskivel kezdem, aki a szakbizottság alelnöke és egyébként is a téma előadója, akkor tiéd először a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a Degucht és Klojev uraknak, és szeretném megköszönni az elnökünknek is, a szakbizottsági elnökünknek, hogy megszervezte ezt a találkozót, és személyesen is hozzájárult ehhez a munkához. Az én kérdésem a kereskedelmi kapcsolatokat érinti. A szabadkereskedelmi megállapodás, az EU és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellenjegyzése, tehát végső aláírása nem sokára bekövetkezik, remélem, de Ukrajna és Oroszország között is kezdtek már egy ilyen megállapodást, és alá is írták ezt most kedden. hogyan él majd együtt ez a két megállapodás, kérdezem én. Ugye ez a második megállapodás nem sokára életbe lép, legalábbis remélem. Hogyan fog ez a két megállapodás kihatni a kölcsönös kapcsolatokra, a kereskedelmi kapcsolatokra? És az EU gazdaságára. Ennyi a kérdésem, köszönöm. Van-e még más képviselő a szakbizottságban, aki kérdést szeretne feltenni? Látom, hogy Kótás úr, aki az árnyék előadó, a szocialista frakciótól, szeretne szólni, illetve Solc úr a GUE frakcióból. Akkor először Helmut neked adná meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Klujev urat és a biztos urat. Nagyon komoly feladat áll önök előtt a szabad kereskedő megállapodás, mélyreható megállapodás jelenti ezt a feladatot. Kérdésem az, hogy a társadalmi megállapodás és a szabadkés megállapodás között mi a kapcsolat? Azt is érzékelik, hogy előre kell lépniük abban, hogy, hogy egyszerre kell a két megállapodást, a gazdasági és kereskedő megállapodást és a társulásit együtt kell vinniük, és egyszerre kell lezárniuk. És persze van egy sor más terület is, amelyet le kell fedniük a megállapodásoknak. Tehát röviden bemutatnák egy példa révén hogy például a mezőgazdaság területén milyen megállapodásra jutottak. Klójev úr hosszabb ideig tud velünk maradni, mondja az elnök úr, úgyhogy hozzá is lehet majd még kérdéseket intézni, miután de Gucht biztos úrnak el kell mennie. Kérek mindenkit, hogy nagyon rövid kérdéseket tegyen fel, mert de Gucht úrnak gyakorlatilag néhány perce van még, tíz, ennél biztos, hogy nem több. A listámon szerepel Pavel Koval, aki az EU parlamenti delegáció elnöke, az ukrajnai parlamenti delegáció elnöke. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is az előttem szólóhoz csatlakozom az előttem elhangzott kérdéshez. Kérem, hogy adjon nekünk pontos információt arról, hogy milyen út vezet a társulási megállapodás lezárlásához. Konkrétan milyen akadályok vannak Ukrajna oldaláról, az EU oldaláról, hol vannak itt a nehézségek. Azért kérdezem, hogy az EU-Ukrajna csúcson hogyan lehet véglegesíteni ezt a megállapodást és aláírni a e, megállapodást. Van-e még más kérdező? Kérdezi az elnök úr. Ha nincs, akkor visszadom a biztos úrnak bocsánat, Adrián Sebastian úrnak a szót, aki szintén parlamenti képviselő, mert ő is kérdezni szeretne. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, köszönöm a bemutatást. Említette, hogy nem vákumban dolgoznak, ez tény. Említette a válságot is, persze. Ám hagyd tegyem fel a kérdést. Vajon ne gondoljunk-e a versenyre? És amikor versenyről beszélek, az Európai Unió és más ajánlatok közötti versenyt, hogy pontosabb legyek, az orosz ajánlat közötti versenyt értem ez alatt, mármint a kereskedő megállapodása vonatkozót, és ha ez így van, akkor nem, nem kellene gyorsabban mozognunk az egész csomag aláírása irányában, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az ukrán orientáció felénk irányoljon továbbra is. A második gondolat, azt mondtuk, hogy ha a politikai körülmények megengedik, hogy aláírjuk a szerződést, mondották. Kérdésem, hogy nem lehetne elfogadni azt a, a, a gondolatot, hogy a, épp a politikai körülmények teszik kötelezővé számunkra, hogy aláírjuk ezt a leírást függetlenül a bírósági hát, ügyektől, vagy ellenmondás ügyektől, amelyekről szó van. Hogyan, kérdés az, hogy hogyan tudjuk segíteni a jogharmonizációt és az intézmények fejlesztését Ukrajnában az Unió irányába, és persze ez kiterjedhet, ez a harmonizáció a bíróságokra is. Elnök, köszönöm, köszönöm biztos úr, hogy velünk maradt még kicsit tovább, mint tervezte, önnél szó, hogy válaszoljon. Better put the microphone on. So... Jobb lenne, ha bekapcsolnám a mikrofonomat. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a fák országok, tehát a független államok közössége bármilyen kereskedelmi eh, megállapodást megköthet bármilyen országgal, és Ukrajna is ide tartozik. Mi is szabadkereskedelmi megállapodást kötünk Ukrajnával, de ez nem zárja ki azt, hogy Ukrajna máshol is ilyen megállapodást kössön. Mi is kötöttünk más országokkal ilyen megállapodásokat, tehát eh, Ukrajna független ország, és maga dönti el, hogy milyen fajta szabadkereskedelmi megállapodásokat köt. Egyébként azt meg kell jegyeznem, hogy a fák országok egyébként már kiépítettek egyfajta hálózatot, a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások hálózatát a Szovjetunió megszűnése óta, és most ezeket egyébként frissebb, újabb megállapodásokkal váltják fel. Az igaz, hogy Oroszország hét más volt szovjet köztársasággal írt alá megállapodást, megszűnik a, megszűnnek az export és import importvámok több áru típus esetén. Szentegytárvánon tartották a tárgyalásokat, és ezután történt a bejelentés. Ukrajna, Fehér Oroszország, Kazaksztán, Örményország, Kirgizisztán, Moldova és Tadzsikisztán azok az országok, amelyekkel aláírták ezt a megállapodást. Nincsenek részletes információink arról, hogy a megállapodások pontosan mit tartalmaznak. Ezért tehát nem tudjuk pontosan, hogy mely árukategóriák esnek a megállapodások hatája alá. De egészen más az a fajta megállapodás, amelyet mi kötünk Ukrajnával. Ott csak és kizárólag az árukról van szó, bizonyos árutípusokról. Azt tervezzük, hogy az év végéig, azt tervezik, hogy Üzbegisztán, Azerbajdzsán és Türkmenisztán is csatlakozhat egyébként majd ehhez a megállapodáshoz. A szabadkereskedelmi megállapodást a parlamenteknek ratifikálni kell, tehát mind az érintett nyolc ország parlamentjének ratifikálni kell, mielőtt az életbe léphetne 2012-ben. Ez tehát a helyzet. Én nem látok semmi nehézséget, semmi gondot. Szerintem a mi megállapodásunk sokkal mélyebbre megy és sokkal átfogóbb, mint az, amit Oroszország kötött a fák országokkal. Ami pedig a társulási megállapodás és a kereskedelmi megállapodás közti kapcsolatot illeti. Hát a társasi megállapodás része ez a szabadkereskedelmi megállapodás. A társasi megállapodást véglegesíteni kell, mielőtt a szabadkereskedelmi megállapodás aláírhatóvá válna. Ez teljesen nyilvánvaló, mindig ez a gyakorlat, minden esetben ugyanezt alkalmazzuk, és nincs okunk arra, hogy most másképp járjunk el. A társasi megállapodás legalábbis ennek a letárgyalása Catherine Ashtonhoz tartozik, az ő felelősségi körébe. A szabadkereskedelmi megállapodás pedig ennek az egyik fő építő eleme. Tulajdonképpen úgy gondolhatunk erre, hogy maga az épület, ez a szabadkereskedelmi megállapodás, és a társulási megállapodás ennek az épületnek a tetején a tető. Megpróbáljuk véglegesíteni tehát az év végéig a társulási megállapodást is, legalábbis az EU oldaláról ezt mondhatjuk el. De ahogy már említettem, ez a két megállapodás nem egyfajta vákumban létezik, hanem politikai kontextusban tárgyaljuk mind a kettőt. Nagyon világosan elmondtam azt hiszem az első hozzászólásomban, hogy a kereskedelmi megállapodásnak a szövegéről már megállapodtunk, nagyon részletes ez a megállapodás, ugyanis az ágyásokat le is zártuk, tehát a szöveg megvan. De az, hogy ez aztán a gyakorlatban megvalósulhasson, még azt kívánja meg, hogy Ukrajna megteremtse a szükséges politikai feltételeket. Ha mi segíthetünk Ukrajnának ebben, akkor természetesen ezt meg fogjuk tenni. Nem szabad azonban azt elrejtenünk, hogy van itt egy bizonyos akadály, és a két félnek azon kell dolgozni, hogy ez az akadály elháruljon a megállapodás életbelépése elől, de természetesen Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso és Catherine Ashton fog ezen dolgozni. Ugye feltették azt a kérdést, hogy nem kellene egy kicsit sietősebbre fognunk, mert hogy versenyben vagyunk Oroszországgal. Hát először is szerintem jó minőségű megállapodást kell aláírni, ez a legfontosabb dolog. Biztos vagyok benne, hogy nem lehet egyébként ezt összevetni más megállapodásokkal, mert több éve dolgozunk ezen, tényleg nagyon mélyreható, sok mindenre kiterjed, a jogszabályok közelítésére, rendkívül részletes megállapodásról van szó, szóval ez egy új generációs megállapodás. Úgyhogy nem vagyunk versenyben senkivel. Itt most arról van szó, hogy az európai államokat integráljuk, és ennek a e, folyamatát láthatjuk, az a e, keleti szomszédságot integráljuk az európai térbe. Ezen dolgozunk most, és szerintem ez a megállapodás ennek a folyamatnak egy rendkívül fontos építőköve, építő eleme, és így is kell rá tekinteni. Ami pedig a mezőgazdaságot illeti. Természetesen több téma van, az egyik az SPS jogszabályok, tehát ugye a növényegészségügyi, állategészségügyi normák, ezek mindig olyan jogszabályok, amelyek lehetővé teszik az élelmiszerek kereskedelmét egyáltalán. És emellett több termékre vonatkozó megállapodás van, tehát van, ahol több termék esetében eltűnnek az importvámok, vannak, ahol úgynevezett tarifához kapcsolódó kvóták vannak, tehát bizonyos kvótányi mennyiséget lehet importálni, exportálni bizonyos termékekből, csökkentett tarifával, a többi a kvótán kívüli mennyiségre pedig marad az eredeti vámtarifa, de azt hiszem nem érdemes a rendelkezések részleteibe mennem most itt. Azt viszont elmondom, hogy a képviselők az európai parlamenti képviselők hozzáférhetnek majd ezekhez a részletekhez, először az előadó, és aztán pedig a további képviselők is. Nem hiszem, elnök úr, hogy most termékről termékre végig kellene mennünk a rendelkezések részletein. And... Uh, Mielőtt megadom a szót a miniszterelnök helyettes úrnak, hagyj búcsúzzam el de Höcht biztos úrtól, és azt is el szeretném mondani, hogy mi a kereskedelmi fronton segítjük a harcát. Я хотел бы э, подтвердить. Szeretném megerősíteni mindazt, ami elhangzott a megállapodással kapcsolatban a, ami a fák országokkal való megállapodásokat illeti, ezek kereskedelmi és termékekről és szolgáltásokról szólnak. A fák országokkal régóta, évek óta közvetlen kétoldalú megállapodásaink vannak, Ukrajna, Oroszország, Ukrajna és Moldávia között, de fennáll ez Oroszország és Moldávia között is, aztán van Belarusszal, Kazaksztánnal is ilyen megállapodásunk. Meglehetősen volt, amit mondottam, működnek ezek a két oldalú megállapodások. Tehát ugyanakkor megáll, döntés arról, hogy ezeket a két oldalú megállapodásokat egy egységes megállapodás keretébe helyezzük, és így írjuk alá. Az a kérdés, hogy ez a fák államaival kötött egy, egységes megállapodás valamiképpen zavarna-e zavarná az Európai Unió és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi térség létrejöttét, hát határozott válaszom az, hogy nem, nem zavarja. Ö, ami pedig a mezőgazdaságot illeti, azt a legtöbb termékre vonatkozóan liberalizációt vezetünk be. Ö, a, néhány példával éjek, például a gabona termékeknél 2 millió tonna, 100 millió tonna, cukor esetében 20 millió tonna exporttámogatásokat kell leépítenünk, valamint az ukrán agrártermékekre vonatkozóan például a, a, a, a marha termékek esetében, vagy például a napraforgó esetében a mezőgazdaság területén nagyon komoly, súlyos tárgyalások folytak, elég sokáig is tartottak az e fejezetre vonatkozó tárgyalásaink, és végeredményben elmondható, hogy már három évvel ezelőtt elkezdődtek az, a mezőgazdasági fejezetre vonatkozó tárgyalások, és körülbelül három hónappal ezelőtt sikerült ezeket lezárni. Nem volt tehát könnyű feladat. Minden, ami a társulási megállapodáshoz kapcsolódik, illetve a szabadkereskedelmi térség létrejöttéhez, ahogy de Güst biztos úr már kifejtette, mi mindennel készen állunk, gyakorlatilag minden fontos paraméterben megállapodtunk a szabadkereskedelmi térség tekintetében. Ugyanakkor a szabadkereskedelmi és a megállapodás része, szerves része a teljes társulási megállapodásnak ezért az ukrán fél szándéka is szerintünk feladata, hogy az év végéig véglegesítse a társulási megállapodás egészét. Ezen belül a szabadkereskedelmi térségre vonatkozó megállapodás ügyében minden fejezetben elvi megállapodáson ö, született, most már csak a szakértőkkel finomítsák ezeket. Köszönöm, hogy az elnök. Korolec úrnak vannak esetleg felvetései az elhangzott kérdések re reflektálva? Może tyle, że... E, Hadd tegyem hozzá pusztán azt, hogy amennyiben megnyílik a szabadkereskedelmi megállapodás lezárásának lehetősége az EU és Ukrajna között, és más liberalizációs megállapodások előtt, melyeknek hatása lehet Ukrajna és más fontos partnerei közötti kereskedelemre, és akkor ez a gazdasági ö, egységek, a vállalatok ö, javát szolgálja, hiszen ők a haszonélvező leginkább a szabad kereskedelemnek. Ez az európai kereskedelmi politika egyik fő posztulátuma hiszen új gazdasági lehetőségek nyílnak meg, és ennek fényében kell vizsgálnunk e folyamatot, és az ukrán gazdasági diplomácia is így látja szerintem. Elnök, köszönöm. Van még néhány percünk a napirendünk szerint, mielőtt a következő napirendi pontunkat kellene megnyitni, úgyhogy ha van további kérdésük, vendégeink, Lujev miniszterelnök helyettes úr számára, akkor tegyék fel. Nincs? Van kérdés? Kovál úr. Igen. Hagy ássak kicsit mélyebbre egy konkrét kérdést illetően a parlamenti képviselőnek van erre lehetősége. Az EU vagy Ukrán oldalon van-e valamilyen komoly akadálya annak, hogy lezárják a társulási megállapodást? Elnézést. Zaleszki úr mondott valamit, de nem hallottam. Szeretném úgy elhagyni, nyugodt szívvel elhagyni ezt az ülést. Van-e komoly akadály, amely még fennáll az aláírás előtt? Bármelyik, a két fél közül bármelyik számára. Helmut Scholz. Helmut Scholz. Thank you. Köszönöm. Németül, Németül folytatom. Még egy kérdésem volna. A miniszterelnök helyettes úrnak is címezve, meg a lengyel elnökségnek is. A szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos. Tehát amennyiben a mostan, mostani eh, megállapodás fényében Ukrajna is érvényesíti ezeket a jogokat, illetve annak minden aspektusát? Tehát a mostani szöveg, a most végleges szöveg rögzíti -e ennek garanciáit? Illetve Ukrajna részéről folyik-e gondolkozás afelől, hogy a, az Orosz Föderációval, vagy más fák országokkal is, szemben is bevezessék ezeket a szabályokat, hiszen ez nagyon fontos feltétele lehet az EU és az Ukrajna közötti gazdasági kapcsolatok további elmélyítésének. So, Adrian Sebastian again. Sebastian úr, még egyszer nagyon-nagyon röviden, elnök úr. De valóban ne játszunk most itt játékokat, mindannyian pontosan tudjuk, hogy mik az akadályok. A fő kérdés az az, hogy hogyan lehet ezeket leküzdeni. Az a megoldás, hogyha Ukrajnának hegyi beszédet tartunk, az Európai Unió az erkölcsi magaslatokból hegyi beszédet tart, és megköveteli, hogy mit tegyen meg Ukrajna, vagy együttműködési rendszert javaslunk ennek az országnak. És nyilván nem a kereskedelemről beszélek, hanem az igazságügyi téren folytatott együttműködésről, annak érdekében, hogy jobban tudják közelíteni a jogszabályokat. Ez a kérdés, és mindannyian tudjuk pontosan, hogy mik a problémák, de hogyha most összekapcsoljuk a kereskedelmet és egyéb, egy bizonyos ügyet, egy bizonyos bíróság előtt, akkor szerintem a rossz úton haladunk ebben az együttműködésben. És talán elszalasztjuk azt a lehetőséget, hogy a versenyben mi legyünk az elsők. Elnézést, hogy szóltam elnök úr, de abszolút világos számomra, hogy hol vannak az akadályok. Viszont az akadályok a mi fejünkben, fejünkben is vannak, abban a narcisztikus módban, ahogy gondolkodunk. Igaza van, mondja az elnök, joguk van feltenni a kérdéseket. Klujev úr, akkor legyen szíves, válaszoljon a második fordulós kérdésekre. Nagyon szépen kérdezem, köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket, nagyon jó kérdéseket kaptam, és szívesen válaszolok rájuk. Minden, ami az akadályokat illeti, amelyek meg ugye meglehetnek, és akadályozhatják a megállapodás aláírását, hát igen, elmondhatom, hogy vannak politikai problémák, és egyetértek azzal, hogy a politikai kérdéseket a lehető leghamarabb meg kell oldani. Ukrajna elnöke a parlamenti elnökkel együtt azon dolgozik, hogy a problémát megoldják minél hamarabb. Több megoldási mód is létezik, több területen lehet lépni, és nagyon remélem, hogy valóban sikerül minél előbb megoldani ezt azért, hogy tényleg ne legyenek akadályok az, a megalapodás aláírása előtt. A második dolog. Minden, ami a szellemi joghoz kapcsolódik, ez egy olyan kérdés, amely számunkra fontos más nemzetközi szellemi jogot érintő egyezményekhez is csatlakozunk, és most véglegesítjük a jogszabályaink közelítését ezen a területen. Tehát minden olyan területen, amely a szellemi tulajdonjogokat érinti, és a szabadkereskedelmi megállapodásban egy külön fejezet szól a szellemi tulajdonjogokról. Ezért gondolom, hogy önöket valószínűleg a legjobban a földrajzi megjelölések érdeklik, a földrajzi eredet megjelölések érdeklik, sikerült megállapodnunk Doguk biztos úrral, megvan az érintett termékek listája, megvan az átmeneti időszak, tehát így meg tudjuk oldani majd ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Very much. This is the end of the first part of our... Uh, Lezártuk tehát a e, munkánk első részét, a workshop első részét, és megköszönöm még egyszer Klója úrnak, hogy eljött és hozzájárult ennek az eszmecserének a sikeréhez. Köszönöm tehát még egyszer, és elköszönök Öntől. Now, let's move on. Second... Lépjünk tovább, a második rész az ülésünknek következik. Meghallgattuk a politikusokat az imént, most hallgassuk meg a szakértőket. Kiválóbbat nem is hallgatnánk meg, mint azt a vendégünket, aki Lengyelországból érkezett, Marek Dobrovski professzorra gondolok, ki korábban a Case elnöke volt, ez a Varsói Társadalmi és Gazdasági Fejlődési Központ igazgatója volt, volt miniszter is, meg parlamenti képviselő is hazájában, Kelet-Európa gazdaságának szakértője, sokáig élt Ukrajnában is, és szakpolitikai tanácsadást nyújtott nagyon sok keleti partneri államban. Ilyen háttérrel rendelkezik, érdeklődéssel hallgatjuk a megállapodás vonatkozó elemzését. Köszönjük, hogy eljött, üdvözöljük Önt, és megadom a szót. Köszönöm szépen, jó napot mindenkinek, köszönöm a szakbizottság meghívását erre az érdekes és nagyon fontos ülésre. A prezentáció, amelyet be szeretnék mutatni, illetve az alapjául szolgáló tanulmány, melyet társszerzőmmel együtt írtunk meg, nem egy eredeti kutatási modellezési eredmény, eh, munka eredménye, amelyet mondjuk erre a megkívásra készítettem volna el, mert ugye túl kevés időnk volt erre, de más tanulmányokra és empirikus adatokra támaszkodik. Tehát nem külön erre az ülésre kutattunk. Hogy kezdjem néhány tényadattal. Az EU-Ukrajna közötti kereskedelmi kapcsolatokat, illetve az ukrán kereskedelem szerkezetét illetően. Mint látják, az ukrán export, ez az ukrán statisztikai hivatal adataira alapuló ábra, az Európai Unió a második legnagyobb kereskedelmi partnere Ukrajnának, a fák országainak összességén túl. A görbe mutatja, hogy csökken az EU-ba irányuló export, a fák irányuló export javára, de az energiaárak változása befolyással van ezekre tehát nem feltétlenül olyan rossz az EU export helyzete, mint a görbe mutatná, de egyes kereskedelmi partnerek, észak-afrikai országok számára az Európai Unió nem olyan meghatározó kereskedelmi partner, mint Ukrajna esetében. Tehát politikai gazdaságtan szempontjából vannak olyan érdekek és aggályok, amelyek eh, más fák országokkal való kapcsolatokat látnának szívesebben, és vannak olyan regionális csoportosulások Ukrajnában, amelyek Ázsiával, Kínával kívánják mélyíteni a kapcsolatokat, ahonnan az ukrán import folyamatosan növekszik. Hadd szóljak most néhány szót az ukrán kereskedelem dinamikájáról. Annak ellenére, hogy az EU részesedése az ukrán exportban stagnál, vagy akár kicsit csökken, ennek ellenére 2000 kezdete óta, a 2008-as válság előtti utolsó évig a kereskedelmi volumenek meglehetősen gyorsan növekedtek. Az EU-ból irányuló import jobban növekedett, mint az ukrán export az EU-ba, de mind a kettő gyorsan, ütemesen növekedett. 2009-ben csökkent a volumen, de ez nem kivételes helyzet. A második világháború óta a globális kereskedelem egésze is csökkent ebben az évben és aztán 2009 óta talpra állni, helyreállni látszik a, a tendencia, a korábbi tendencia. Ha megnézzük, hogy milyen termékcsoportokra bontható az ukrán export, a fő, a domináns elem a, va, a vas és nem vas fém termékek exportja, ez nem az eu jellemző egyébként, hanem máshova is ezt exportál főleg Ukrajna. Aztán különféle nyersanyagok és félkész termékek. Ezek közül kiemelném a kifinomultabb gépek, ebbe az elektromos gépgyártás termékei érdemelnek figyelmet. Aztán a mezőgazdasági termékek exportja, de a, nagy, a legnagyobb különbség az Európába, illetve a fákba irányuló ukrán export között az, hogy mostanáig nagyon világos volt, hogy az ukrán agrárexport nyilvánvalóan alatta volt a potenciális mértéknek, lehetőségeknek, Tehát nagyon komoly, keres, mert nagyon komoly kereskedelmi akadályok álltak fel ebben az ágazatban. Ami az ukrán importokat illeti, itt diversifikáltabb a kép, nagyon sok befektetéssel kapcsolódó import látható. Az 2010-es adatokat mutat, de 2007-ben például a gépipari termékek, vagy elektromos gépek körében még magasabb volt ez. De a válság, a be, befektetések csökkenését hozta, és ezért a befektetéshez kapcsolódó importok is csökkentek. Úgyhogy ezekre az importkörökre, termékcsoportokra nagyon nagy hatással lesz a válságba való kilábalás. Most pedig olyan mély és átfogó szabadkereskedő megállapodásról hadd szóljak néhány szót én is. A gazdasági szakirodalom különféle módokon határozza meg az ilyen megállapodásokat. Egyes szakírók mély megállapodásról, FD pluszról beszélnek. Tehát van némi zavar definíció zavar az egyes tanulmányok között. Aztán részleges vagy sekély FD-nek is nevezik azt, amelyik nem eméreható körbe esik. Azon túl, hogy a kereskedelmi tarifákat megszünteti a két fél, ezentúl a határon átnyúló lépések is nagyon mérehatóak. A nem tarifa jellegű akadályok lebontása, növényegészségügyi intézkedés bevezetése, a technikai akadályok lebontása a kereskedelem előtt. Aztán nagyon fontos eleme ennek a megállapodási típusnak, hogy a, ke- a szolgáltatások kereskedelmét is liberalizálják, és ez a befektetési rendszerek liberalizációt is, is jelenti. Ehhez pedig ezen liberalizációs továbbviteléhez szükséges az is ezekben a megállapodásokban, hogy lényeges szabályozási és kölcsönös, jogharmonizációs és kölcsönös elismerési lépések is szerepeljenek. Ha végigtekintünk az ilyen típusú mélyreható megállapodások történetén és az ebből szerzett tapasztalatokon, látható, hogy, van gyakorlati tapasztalat téren, mely korábbi kereskedelmi és megállapodásokra alapul, amelyeket az EU 90, a 90-es években kötött az akkori új tagállamokkal, amelyek 2004-ben és 2007-ben csatlakoztak, és ezt a hasonló stabilizációs és társulású megállapodásokat kötött az EU a nyugat-balkáni, most már tagjelölt országokkal. Tehát eb, erre a tapasztalatra lehet a fogalomrendszer tekintetében is támaszkodni. Hadd szólj akarom, milyen előnyöket vár a két fél a megállapodástól. Először leíró jelleggel beszélnek ezekről, aztán néhány számszerűdattal is alátámasztanám gondolataimat. Nagyon fontos látni a, a hasznait és költségeit ennek a megállapodásnak. Ukrajna számára ezek magasabbak, mint az EU számára. Nagyon nyilvánvaló okai vannak ennek. Aszimetria áll fenn a partnerek között a gazdasági erő tekintetében is, meg a kereskedelem szerepét illetően is. Az előző diámon látható volt, hogy Ukrajnában az EU-val való kereskedelem tekintetében az ukrán kereskedelem egy harmada folyik az EU-val, míg az EU külkereskedelmében Ukrajna csak egy százalékot képvisel. Ennek persze kihatásai vannak a hasznok és a költségek aszimetriájára is. Kezdje, hadd kezdjem az ukrán oldallal. Az ukrán termelők jobban, könnyebben bejutnak az EU piacokra, jelentős előnyöket hordoz ez, erről majd beszélek később. Az ukrán, ukrán gazdaság modernizóját és szerkezetváltását is elősegíti mindez. A legfontosabb a befektetési rendszerek, modernizációja és stabilizációja. Ez nagyobb működő tőkeberuházást jelent, sőt a globális termelés láncokba való, gyártási láncokba való bekapcsolás, bekapcsolódás lehetőségét is. Az ágazatok közötti kereskedelem növekedését, a a befektetési és vállalkozási környezet változását hozhatja Ukrajnában. Ez rendkívül fontos Ukrajna szempontjából. A, a globális versenyképesség, a vállalatalapítási index, a világgazdasági fórum indexei, a Transparency International a korrupciós indexei, sok más mutató alapján Ukrajna sajnálatos módon ö, elég rosszul szerepelt a második százas ligában, szerepel, ezen indikátorok alapján az elmúlt 15 évben nagyon gyengén szerepelt. Ez nagy kihívás, de nagy előnyöket hordozhat Ukrajna számára, ha előrelép itt. És ebben lehetőséget hordoz a megállapodás, ám legyünk azért realisták, sem a társas megállapodás, sem a szabadkereskedelmi megállapodás nem varázsszer. Az ukrán gazdaság szerkezet gyengeségei és hibái kiegzítására nem feltétlenül megoldás. Nagyon sok hazai reformot kell végrehajtani, amelyek részben persze a megállapodás végrehajtásához kapcsolódnak, de azon túl is nagyon sok reformra van szükség. Az EU szempontjából a nagy lehetőség, hogy keres stabilabb befektetési rendszert és exportpiacot hozhat létre Ukrajnában. Az EU exportőrök és importőrök számára azt hiszem geopolitikai szempontból is fontos ez a befektetési lehetőség akkor, hogyha a politikai stabilitás megvalósul. Tehát, ha lezárják a megállapodást, akkor a befektetők előnyöket élvezhetnek. Most nézzük azt, hogy milyen jól, a jólétre vonatkozóan milyen előnyökkel jár egy ilyen megállapodás megkötése, több feltételezés szerepel itt, és több különböző forrásból vett történeti adatokra alapozom ezt. Az első tanulmányt a Kereskedelmi Főigazgatóság rendelte meg 2006-ban, a Center for European Policy Studies készítette el. Régi adatokon alapul ez, a 2001-es évből származó adatokon, de még így is látható, hogy az EU 15 mit nyer egy ilyen megállapodásból, az új tagállamok mit nyernek egy ilyen megállapodásból. És alapjában véve azt lehet elmondani, hogy készült egy másik tanulmány, az ECORIS tanulmánya, egy ukrajnai szervezettel együtt, és azt vizsgálták, hogy a, ez a hatástanulmány, hogy a kereskedelemre milyen hatása van ennek, ez a legátfogóbb tanulmány, amelyet idézek. és csak François és Manchin javasolja az öt tanulmányból azt, hogy óvatosaknak kell lennünk, mert negatív következményei lennének egy ilyen megállapodásnak, a többiek nem. Nem bocsátkoznék részletekbe, tulajdonképpen François és Manchin feltételezése valóban csak feltételezés, attól függ, hogy az adataikat, az adatbázisukat hogyan használják fel. A tanulmányok, tanulmányok közül a legutolsó, a Mofcsan és Sportjuk tanulmány, 2011-es tanulmány, szintén nagyon régi adatokra alapul, tehát 2001-es adatokra alapul, az Emerson tanulmány 2004-es adatokon alapul. Tehát ez az utolsó tanulmány Ukrajna WTO csatlakozását elemzi, és hát az az igazság, hogy óvatosan kell eljárnunk, amikor megítéljük ezeket a tanulmányokat, mert régi adatokra alapulnak. Az EU számára az előnyök kisebbek, de azért következetesen pozitívak maradnak. Egyik tanulmány sem próbálta sajnálatos módon feltárni az egyes egyenként az EU tagállamok számára megtapasztalható költségeket, előnyöket, hátrányokat. Átlagosan az EU jobban járhat, de ez csak találgatás. Most nézzük az egyes ágazatokat. Itt a helyzet még bonyolultabb. Miért? Azért, mert nagyon nehéz ilyenfajta statisztikai szimulációkat készíteni, hiszen a statisztika tökéletlensége miatt nem bízható meg annyira az eredmény, a helyzet változása folyamatos, és állandóan igazítani kell, tehát ezeket a szimulációkat a változásokhoz vannak olyan tanulmányok megint, amelyek régi adatokra alapulnak, és azt látjuk, hogy van azért némi következetesség, amely megtapasztalható, például a gyártás, vagy a textilipar, vagy egyéb ágazatok esetében látható, hogy ezek mindenképpen előnyét élveznék a megállapodásnak. Viszont van egy másik tanulmány, egy 2007-es hatástanulmány, amely azt mondja, hogy az EU oldalon a cukoripar lesz ennek a megalapodásnak az egyetlen világos nyertese. Vannak más szektorok, ahol pozitív a mérleg, de azért nehéz megítélni pontosan. Tehát nem annyira világos ez a kép, de általánosakban mégis elmondhatjuk, hogy az EU gazdaságára a hatás, ennek a megállapodásnak a hatás azért pozitív. Nagyon sokat hallunk a tárgyalási folyamatról magáról. Hát, hadd mondjam, általában a megalapodás konkrét tartalmáról és a tárgyalások részleteiről nem tudtunk nyilvánosan elérhető információkhoz jutni, így másodlagos forrásokra kellett támaszkodnunk. És szerintünk a leginkább aktuális kérdések azok különösképpen a, az egyes csökkentett tarifájú kvóták például, az olyan termékekre, amelyeket Ukrajnából exportálnak az EU-ban, aztán például az ukrán autógyártás esetén az importvédelem okozott gondot, a földrajzi eredet megjelölések tiszteletben tartása Ukrajnában egy másik gond volt, az export tarifák megszüntetése Ukrajnában egy további gond volt, az energia szektorban e, való együttműködés kereskedelmi aspektusai is e, problémásabb kérdésnek bizonyultak, valamint a közlekedési szolgáltatások esetében a szabad hozzáférés az EU piacához. Tehát ezek voltak az aktuálisabb, égetőbb, ne, nehezebb diónak bizonyuló kérdések hát ha figyelembe vesszük, hogy mennyire összetett és bonyolult mindkét fél gazdasága, és az egyes ágazatok érdekei, azért egy kicsit szövevényes a helyzet, mégis sikerült a kompromisszumot elérni, tehát jó tanuló pénznek bizonyult ez a folyamat, tehát sokat tanulhatott a tárgyalásokból mindkét fél, az EU is sok tanulságot levonhatott a további tárgyalásokra nézve a jövőben. Most ugye ott tartunk, hogy ennek a megállapodásnak kézzelfoghatóvá kell válnia. Hallottuk már, hogy a politikai szabadság, a demokrácia, a jogállamiság olyan dolgok. Én nem vagyok egy politikatudós azért, gazdaságtudós vagyok, de azt hiszem, hogy az aláírás, a ratifikáció és a megállapodás végrehajtása lassabbá válhat, hogyha ezek a politikai dolgok nem oldódnak meg. Az EU tagállamok parlamentjeinek is ugye ratifikálni kell a megállapodást, tehát ezeket a politikai aggályokat meg kell oldani, mert egyébként lassulhat a folyamat. Azt nem látjuk egyébként, hogy az ukrán oldal mondjuk ne ratifikálná ezt a megállapodást. Mind a hatalmon lévő párt, mind a fő ellenzéki pártok világosan támogatják ezt, tehát ezzel nem lett gond. Azonban van egy súlyos kockázat, a megállapodás végrehajtása, különösképpen az ukrán oldalon. Nagyon sokszor előfordult már ez a múltban. És részlegesen elmondhatjuk azt is, hogy mondjuk a WTO csatlakozási kötelezettségeket hogyan hajtják végre az érintettek, Ukrajna esetében sokszor előfordult a Világbankkal, az IMF-fel e kapcsolatban is, hogy aztán a megállapodások végrehajtására kapacitás problémás volt. Kötelezettség, elkötelezettségre van szükség, politikai szándékra, bejátszanak itt a geopolitikai érdekek is, és aztán ugye nem csak arról van szó, hogy el kell fogadni ezeket a jogszabályokat, hanem ezeket következetesen be kell tartatni a gyakorlatban. Köszönöm szépen! Thank you, professor, for this. Köszönöm szépen egy kiváló előadást. Az írásos formája, az írásos tanulmány az ülés lezárása után lesznek, lesz elérhető. A tanulmányok kapcsolatban hogy ezt megvitassuk, meghívtunk két nagyon nagy tudású vendéget, akik részt is vettek a, a tárgyalásokban. Utalok itt Dalás Péter úrra, aki a balomon ül, aki főigazgató helyettesként dolgozik a bizottságnál, a kereskedelmi főigazgatáson, és Pavel Zalewski urat, aki ö, kereskedelmi miniszter. Ö, nyilván vannak határai annak, hogy mennyiben lehet a megállapodás tartalmát ö, nyilvánosságra hozni, hiszen előbb hivatalosan kell eljutatni majd a tagállamokhoz, illetve a parlamenti képviselőkhez, azt majd egy későbbi szakaszban. De azért most is lehet beszélni egyes forró témákról, amelyek hát Raboszki úr is említett már. Először Balázs Péter úrnak adom meg a szót tehát. Thanks, uh, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. És köszönet illeti Dabrowski professzorat mert hogy nagyon szakértői elemzést nyújtott azon keretfeltételekről és körülményekről, amelyek között lefolytak a tárgyalások. Ám két megjegyzéssel azonnal élnék. Egyrészt a elnökünk megjegyzését illetően. Mondták, elmondotta, hogy csak tegnap zárult, tegnap este zárultak le nagyon fontos elemei a megállapodásnak, és még technikai finomítások folynak, különösen jogi aspektusait illetően a megállapodásnak. És hogy őszinte legyek, még a, a, a tagállamok képviselői, vagy az Európai Parlament képviselői sem látták a kész szöveget. Úgyhogy talán megértik, és Dabrowski úr, nem tudom, panaszá volt-e, vagy, vagy csak megjegyzése, hogy nem nagyon látott bele a, a megállapodások menetébe hát neki is mondom, hogy, hogy ezek szinte meg sem száradt a tinta még a megállapodáson, sőt, meg sem állapodtunk minden pontban, és amíg nem született megállapodás mindenben, addig többen semmiben sem, ahogy ezt az elvet ismerjük. Tehát a pontot ismerjük, de hogy mi lesz a vége a lezárult megállapodásnak, azt nem Ahogy azonban lezáródik a folyamat, akkor a diplomát sokásos csatornákon tájékoztatjuk a tagállamokat és az Európai Parlament képviselőit, majd ezt követően a közvéleményt is. A másik nagyon fontos megjegyzés, hogy bár a tárgyalások kezdete óta jelen voltam, és a, jelent, a tárgyalások jelentős részén Rupert Schlegermannra támaszkodtam, aki a, a tárgyalások végszakaszában, lezárásában ö, szerepelt, tehát valamelyikünk a DG részéről folyamatosan jelen volt. Mindezek mellett tehát éljek néhány megjegyzéssel. Ez a megállapodás új típusú ö, ilyen megállapodás, ilyet még senkivel sem írtunk alá, Ukrajna lehet amennyiben. És remélem sikerrel járunk, Ukrajna lesz az első Tény az is persze, hogy hasonlít némileg ez más megállapodásokhoz, de vannak új elemek is ebben a társulású megállapodásban. Ezek legfőképp magához a társulási megállapodáshoz, a, a politikai kerethez kapcsolódnak. Ám ha megnézzük magát a DCFT-t, az is meglehetősen mély integrációt irányoz elő. Ukrajna fokozatos beléptetését a belső piacra, bár anélkül, hogy tagságot nyerne, vagy a belső piac hivatalos része lenne, ez nem egy csatlakozási megállapodás, ezért van néhány elem, például a mezőgazdasági javak szabad forgalmazása nem tárgya a megalapodásnak, sem az emberek, a polgárok szabad mozgása. Tehát a, nem a négy, négy szabadságjog valósul meg teljes mértékben, ám e- ezen kívül nagyon mély integrációt irányozunk elő, amikor a, a megalapodás teljes mértékben el, elindul. A professzor említette, hogy a, a, a hasznok Tehát az EU és a, a, a, a Ukrajn fél által elkönyvelhető előnyök akár tízszeres arányúak is lehetnek, tekintettel az aszimetriára, amely fennáll a két fél között, és különös figyelmet érdemel a mezőgazdaság, ahol is a, különösen a kényes termékek előtt is megnyílik az európai piac bizonyos kvóták keretében, és ez export lehetőséget hordoz Ukrajna számára. 4-7 százalékos lehet ez a, az előny Ukrajna számára 0,03 százalék lehet az EU számára, de a az Ukrajnával szomszédos új tagállamok számára, mint Lengyelország is, még nagyobb, ennél nagyobb előnyöket hordozhat a, a megállapodás. Mind a két fél javát szolgálja tehát. To the view of... És most hallgassuk meg az ukrán felet, Piatnyicski úr, aki az ukrán gazdasági miniszter helyettes. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Prezentáció. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok érdekes előadást hallottunk ma, és én is csatlakozom, megköszönöm Dombrovski úrnak ezt a rendkívül, érde, úrnak ezt a rendkívül érdekes előadást. Nagyon sok adatot és számot kaptunk, mutatót Ukrajnáról és az Európai Unióról. Én tudom, hogy minden kutatás általában sokkal átfogóbb, megpróbálja elemezni az okokat, hogy hogyan is jutottunk el ide, hogyan alakult ki, eh, hogyan fejlődtek ezek a kereskedelmi kapcsolatok. De amikor visszatekintünk a történelemre, hát azt hiszem nem eh, hajíthatunk ki mindent a múltból, ugyanis eh, a történelem vezetett oda, hogy ma itt tarthatunk, és ilyen kapcsolatok vannak Ukrajna és az EU között. Én egy-két dolgot ki tudok emelni, amely mindenképpen befolyásolja a kereskedelmet a két fél között. Én remélem, hogy ezek a tényezők most már a szabadkereskedelmi eh, zónában eh, nem eh, lesznek ennyire jelentősek. Természetesen Ukrajna miután a függetlenségét kikiáltotta, és kikerült a Szovjetunióból. Igen, nehéz időszakon ment át, ki kellett alakítania, fel kellett építenie a saját gazdaságát. És ez bizony komolyan befolyásolja azt is, hogy hogyan alakultak a kapcsolataink partnereinkkel. Tehát független, az ország független életének elején nagyon sok nehézsége kellett szembenézzel szembenézzen, voltak antidömping intézkedések, egyéb intézkedések, sokszor a termékeink nem tudtak bejutni bizonyos piacokra, és manapság, hogyha visszatekintünk, nagyon furcsa eh, vegyes érzelmekkel tekintünk ezekre az intézkedésekre, amelyek még mindig életben vannak. Olyan intézkedésekről van szó, amelyeket 1990-ben vagy 98-ban eh, vezettünk be. Eh, gondolok itt a fémgyártásra, vegyiparra, és így tovább. Ezen ágazatoknak a termékei, hát nyilván az exportjuk ö, több száz millió dollárra rúgott, és mégsem tudtak ezek a termékek bejutni az EU piacaira. A közeljövőben azonban működésbe lép majd ez a szabadkereskedelmi megállapodás, és én nagyon remélem, hogy sikerül legalizálni, a, a, a, sikerül liberalizálni a kereskedelmet. Gyakorlatilag a vámok 52%-a a fémgyártás, fémgyártási termékeket illeti, érinti. Hát nyilvánvaló, hogy mindenki tudja, hogy az ilyen termékek nem fognak eljutni az EU piacaira. Tehát 52%-ról van szó, 52%-os vámokról, amelyet 1998-ban még alkalmaztak. Tehát gyakorlatilag nem tudtak bejutni a termékek az EU piacokra, nem voltak ott jelen egyáltalán. Miről beszélhetünk? Az Európai Unió bővítése, ugye 2004-ben bekövetkezett bővítése nagyon lelkesített bennünket. Tíz új ország csatlakozott ekkor a meglévőkhöz, és Mi a megállapodás aláírásakor nagyon kevés támogatást kaptunk. Az Európai Unió kevés támogatást nyújtott, felét annak, mint amit más országok kaptak. Visszanézzük az adatokat, áttekintjük az információkat, akkor láthatjuk, hogy melyik évben milyen fajta termékeket vettek ki az EU piacokról. Talán manapság a kereskedelem nem te, megállapodások hatóköre nem terjed ki annyira széles körben, de hát van, vannak itt protekcionista politikák, beszélhetünk azokról a manőverekről is, amelyeket a tárgyalásokon alkalmaztak, amelyek gyakorlatilag bizonyos termékeink exportját korlátozták. De hát mindegy, ne arról beszéljünk, ami a múltban történt, hanem tekintsünk előre a jövőre, jövőbe és gondoljunk arra, hogy milyen előnyökkel jár majd, milyen gyakorlati előnyökkel jár majd ez az új szabadkereskedelmi megállapodás. Nagyon fontos ösztönző erő lehet ugyanis, méghozzá több tekintetben. Az Európai Uniós oldalról említették a cukorágazatot, és azt, hogy ez az ágazat milyen előnyöket élvez majd a megállapodás megkötésének nyomán. Említették a kvótákat is, egyébként fele akkorák ezek a kvóták, de reménykedjünk abban, hogy a nyugati országok mindezt elfogadják. És aztán vannak még egyéb problémák. Vannak olyan országok, amelyek Ukrajnánál kisebbek, kevesebb cukrot állítanak elő. Hát mi készen állunk arra, hogy ki megnyissuk a piacunkat. Ez valóban teljes nyitást jelent, 0% a cukorimportjára mindkét esetben. És vannak más szektorok is, ahol a teljes liberalizáló, liberalizációra mi készen állunk, de sajnos partnereinkre nem mondható el ugyanez. Hát foghatjuk ezeket az adatokat és grafikonokat, és elgondolkodhatunk arról, hogy mondjuk milyen jövőbeni potenciális lehetőségek vannak, például a mezőgazdaságban. Ma ugyanis nem kaptunk választ arra a kérdésünkre, hogy mi történik mondjuk 10, 15 vagy 20 év múlva ezekkel a kvótákkal. Vannak ugyanis bizonyos kvóták, amelyeknél alacsonyabb tarifát alkalmaznak, és aztán pedig magasabbat, de nem tudjuk, hogy mit történik majd ezekkel a kvótákkal. Az ukrán oldal álláspontja világos, a liberalizációs folyamatok zajlanak, ezek átláthatóak, konkrét célt tűztek ki, és az üzleti vállalkozások számára világos a helyzet. Az ukrán, illetve az EU-s vállalkozások is pontosan tudják, hogy mi történik az ukrán piacokon. Ez azt jelenti, hogy nem tekinthetjük tehát ezt a megállapodás negatív oldalainak. Azonban, ha bizonyos folyamatokat elemzünk, és megnézzük a végrehajtást, ahogy ön is mondta, ugye maga a végrehajtás is nagyon fontos. Világosan látnunk kell, hogy mit akarunk elérni. Önök és a biztos úr is azt mondta, hogy mondjuk ha nekiállunk és a termékeket egyenként megvizsgáljuk, nézzük a húsipari termékeket, akkor mindig a legfontosabb dolog az, hogy a követelményeket teljesítsük. Tehát az egészségügyi és minőségi követelményeket, szabványokat tartsuk be. Ezt értjük. De gondoljunk azokra a vállalkozásokra, amelyek befektetnek ebbe a munkába. Mi hozzá kell igazítsuk a jogszabályainkat az új szabályokhoz, hát akkor ismernünk kell a pontos helyzetet, a partnereknek is érteniük kell, hogy hogy működik a piac. Nem tudunk külön-külön igazodni az EU piacaihoz, külön Oroszországhoz. Egy döntés született, mi az EU piacaihoz kívánunk igazodni, és ezért számunkra nagyon fontos, hogy értsük pontosan a szabályokat. Megköszönöm a figyelmüket, ha van további kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolok. Mielőtt Dobrovszki professzorhoz fordulnék, hogy második rész lezárását megejtse. Kérdem, hogy van-e a hallgatóság sorából kérdés, elsősorban az INTA szakbizottság tagjaihoz fordulok, ha nincs kérdés, úgy tűnik minden világos. Dabrowski professzor, záró megjegyzései volnának-e? Tudva, amit, ami, amit tud, ami Köszönöm szépen. Először is abszolút értem, hogy miért nem publikus a tárgyalások szövege, a megállapodás mostani szövege és a tárgyalások menete. Tudjuk, hogy mire támaszkodunk és mire nem elemzésünkben. A második megjegyzésem arra vonatkozik, mert Pietnicki úr mondott. Teljesen egyetértek bizonyos pontokkal. Lehet, hogy ellenmondásosnak tűnik-e teremben az, amit mondandó vagyok, de azt gondolom, hogy amíg az EU agrárpolitikáját nem reformálják meg lényegileg, addig az nagyon komoly, súlyos korlátokat jelent az EU szabadkereskedelmi tárgyalásai előtt a, a, a partnerekkel. Például az egyik kérdés, melyet a, a háttértanulmány szerzői feltettek nekünk, nem tudtam erről szólni előadásomban, hogy mik a potenciális tanulságok a Moldáviával és Grúziával folytatott meg a tárgyalásokból. Ha akar, néhány percet tudok adni hogy ezt kifejtse. Beszéljek erről? Két-három percben. Szinte túl sok is az, mert Grúzia és Moldávia nagyon sok intézményi és a gazdasági szerkezetet illető ö, olyan hagyományal bír, mint Ukrajna is a volt Szovjetuniónak köszönhetően. bár az országok, ezen országok méretüket tekintve nagyon különböznek Ukrajnától, és a gazdaság szerkezetét illetően is. A két említett ország sokkal inkább agrár ország és szolgáltatás orientált ország, mint Ukrajna. Úgyhogy ami megjósolható a tárgyalás szempontjából, hogy Ukrajna kapcsán nem annyira bizonyos ipari érdekek védelme lesz a gond, hanem a Pietnyicki úr által felvetett kérdés, hogy a, az agrártermékek EU-ba való exportjának kilátásai még drámaibb, mert Moldávia szempontjából a, a zöldség vagy bor exportja alapvető fontosságú. hasonlóképpen a munkaerő és a szolgáltatások exportja, tehát az emberek szabad mozgása sokkal fontosabb Moldávia számára. Moldávia tekintetében a legalábbis a válság előtt 30%-át adta a GDP-nek a külföldön dolgozók hazautalása. Ukrajna számára is fontos lehet, de nem annyira, mint, mint, a, mint Moldávia és Grúzia számára. Visszatérve tehát az agrárkereskedelem kérdésére, mint szakértő értem azokat a korlátokat, amelyek az EU oldalán léteznek. Hasonló gondok vannak az USA-val kapcsolatban a WTO tárgyalások során talán még nagyobbak is, ám a kevésbé felett országok tekintetében beleértve e körbe az európai szomszédság politika összefüggésében hasonló fontosságú a keleti szomszédságok és a deledéliek szempontjából is alapvető probléma ez. Egyrészt érdekes összevetni más hagyományos szabadkereskedő megállapodásokkal a mostanit, és belátható, hogy az EU messzebbre ment mint a 90-es években kötött megállapodások voltak a déli szomszédságban országokkal. Most már az EU messzebbre hajlandó menni, ám értem azokat a korlátokat is, amelyekre Piatnicki úr panaszkodik. Mert a kiigazítás költségei bizonyos termelők számára, ahhoz, hogy az EU országokba exportálnak, nagyon magas költség lehet. A növényegészségügyi sztenderdek, eh, egészségügyi sztenderdek, minőségi sztenderdek vezetése költséges lehet. És nem világos, hogy milyen kilátással bírnak hosszú távon ezek a termékek, hogyan alakulnak majd a kvóták 10-15 év múlva. Ez súlyos probléma. Hogy ez van-e értelme egy ukrán termelőnek átállnia. Úgyhogy meg kell értsük mind a két fél gondolkodását, nem csak az európai oldal érveit. Köszönöm. Lassan a workshop lezárásához közeledünk. Pavel Zalewskit kérem, a jelentéstevőt, hogy zár szóval éljen a mostani ülésünket értékelve. Köszönöm szépen, Vitel. megköszönöm még egyszer, hogy személyesen is részt vettél ennek a workshopnak a megszervezésében. Azt hiszem, hogy mindenki ebben a teremben nagyon jól érti, hogy mennyire fontos volt, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk és eszmét cseréljünk, és mennyire fontos tájékoztatni az embereket, a képviselőket a parlamenten belül is, hiszen most kell majd az álláspontot kialakítani erről a szabadkereskedelmi megállapodásról. Tehát mindenki tájékoztatni kell arról, hogy ennek mekkora a jelentősége. Nem mondhatom, hogy nem elég az, hogy valakinek e, igaza legyen, hanem a megfelelő idő pillanatban kell, hogy ez megtörténjen. Azt hiszem a szakbizottságunk történetében ez volt a legjobb ilyen alkalom, a legjobb választás. Nagyon időszerű és aktuális témában szerveztük be, szerveztük ezt meg. Pontosan a tárgyalások lezárása utánra esett ez az eszmecsere Úgyhogy nagyon jó eredményt értünk el. Azt hiszem mindenki itt a teremben kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos nem csak gazdasági szempontból ez a megállapodás, tehát ugye a kvóták és egyebek szempontjából a kvóták itt nagyon-nagyon jelentős kérdést alkotnak, de az ukrán gazdaságot próbáljuk integrálni az európaiba. A gazdasági szempontok mellett a politikai, civilizációs és egyéb kérdések is előtérbe kerülnek, amikor arról beszélünk, hogy ezt a kezdeti megállapodást aláírjuk, és ennek bekövetkezik a ratifikációja, illetve a végrehajtása. Tulajdonképpen milyen perspektíva áll most előttünk? Stabil, fejlődő, prosperáló nagy országgal vannak kapcsolataink, és a fejleményeknek köszönhetően ez az ország egyre szorosabb, egyre fontosabb partnerévé válik az EU-nak. Az európai politika eredményeire azt hiszem nagyon jó példákat tudunk mondani, nem kell messzire menni, elég Lengyelországig elmenni. A, a társulási megállapodást 92-ben írtuk alá, ennek része volt a szabadkereskedelmi megállapodás is, és most 2011-ben visszatekintve azt mondhatjuk, hogy ennek az volt az eredménye, hogy a lengyel gazdaságot sikerült integrálni az EU-ba. Az egyfőre jutó GDP Lengyelországban most négyszer akkora, mint Ukrajnában. Tehát, még hogyha hasonló szintről indulnánk is, akkor is mutatja ez, hogy mekkora jelentősége van egy ilyen megállapodásnak az érintett ország életében. Nagyon fontos, hogy megfelelő módon végrehajtsák ezt a megállapodást. Szerintem és ugye sokat beszéltünk a politikai kontextusról, amelyben ezek a tárgyalások zajlanak. És azzal egyetértek, hogy ez fontos, osztom a biztos úr véleményét, biztos úr és a lengyel elnökség véleményét. Azonban egy valamit ne felejtsünk el. Itt most körülbelül 15 millió ember jövőjéről van szó. 50 millió ember jövőjéről van szó. Hatalmas változások zajlanak. És az ukrán politikai környezet is most átalakul, európaibbá válik. Miután vagy miközben végrehajtják ezt a megállapodást. Végül pedig hadd mondjam el, hogy remélem, és őszintén remélem, ezt kérem is a bizottságtól, hogy miután tényleg reményeink szerint sikeresen aláírják ezt a megállapodást, az EU-s oldalon is ezt hajtsuk végre. Ne várjunk a ratifikáció végéig, hanem a lehető leghamarabb hajtsuk végre időközi megállapodásként. Köszönöm szépen Pavel Zalewskinek, köszönöm ezt a zárszót. Azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy nagyon sikeres volt a mai workshop, és nem csak a váratlan bejelentés miatt, amelyből megtudtuk, hogy a tárgyalásokat sikerült éjszaka lezárni a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról, hanem azért is, mert nagyon jó minőségű előadásokat hallhattunk. Kiváló szakértőink tájékoztattak bennünket, ennek a fontos megállapodásnak a részleteiről. A Lisszaboni szerződés életbelépése után ugye ez a parlament nem csak azzal a joggal bír, hogy egy ilyen megállapodáshoz a beleegyezését adja, hanem azzal a joggal is, hogy a tárgyalásokat a kezdetektől fogva végigköveti végigkövesse, és ehhez a lehető legtöbb információra szükségünk van, tájékozódnunk kell arról is, hogy mi forog kockán. És ez, ez volt eh, annak az oka, hogy úgy döntöttük, megszervezzük ezt a workshopot. Nagyon örülök, azt mondhatom a szakbizottságnak, hogy a parlamentáris demokrácia csodás pillanatát élhettük meg. Megköszönöm vendégeinknek is, hogy eljöttek hozzánk és előadtak, megköszönöm a titkárságnak a segítséget, a politikai tanácsadóknak is a munkáját, köszönöm a logisztikai előkészületeket, Köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradtságot, hogy eljöjjön ma délelőtt. Egy végső megjegyzés. A biztonsági protokoll azt követeli meg, hogy azok a vendégek, akiknek látogatói belépője van, a parlamenti kiárathoz haladjanak, és hogy mi kísérjük ki ezeket a vendégeket. Úgyhogy kérem, támaszkodjanak nyugodtan a személyzetre, a titkárság, a személyzet önöket a termen kívül várja. Köszönöm viszontlátásra! Thanks, uh, thanks, professor. So it was quite very.